ellenvetés, ezzel akkor a mandátumokat megerősítem. Az Alkotmányügyi Bizottság a 47-es cikk alap 47-es cikkével foglalkozott az eljárási szabályzatnak. A 201-es cikk harmadik fejezetét a következőképpen interpretálja. A nemzetközi szerződések keretében a 83-as cikk az eljárási szabályzatnak a illetékes bizottságokkal a 47-es cikk alapján a hozzájárulási eljárás nem alkalmazható. Ezt az interpretációt elfogadottnak tekintem, ha a jegyzőkönyv kiadásáig nem születik vele szemben ellenvetés. Egy helyesbítést kell közölnöm. A mai ülés jegyzőkönyvében benne van a helyesbítés.